So can we... Ebben az esetben koncentráljuk az utolsó pontunkra a hasonlita Jordán királyság négy Okay. Kedves kollégák, mint előadója en egy néhány szót szeretnék szólni. Összesen 20 módosítót adtak nekem a tervezettel kapcsolatban itt ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen a kollégáknak az elvégzett munkát. Egyetértek a legtöbb módosítóval. A 14-egyessel nem. Lorenz Stassen kolléganő terjesztett elő. elő e, nem tudom támogatni az ő módosítóit, ugyanis teljes mértékben negatívak, és minden nemű támogatást Jordánia irányába szeretne lehetetlenné tenni. Ez, ez egy iszlám ország, természetesen ezt tudjuk, hogy ez az oka, és az INTA kollégákat az in és a budget kollégákat is szeretném bevonni a vitába a bizonyos pénzügyi feltételekről, ami az AFED-ben bennünket érint. Most arról, szer arra szeretnék emlékeztetni, hogy alapvetően fontos Jordániár számára, hogy az EU pénzügyi segítségét, támogatását élvezze. Ilyen nehéz időszakban ennek két oka van Jordánia és a királyság, a király komoly politikai reformokat kezdett. Nem egyértelmű a támogatás az országban, nem egy hangú a támogatás ezen irányban. Vannak, akik a status quo megőrzése mellett lennének, és én ezért úgy gondolom, hogy a további fejlődés érdekében szerencsés lenne számunkra, hogyha támogatnánk ezt az átmenetet ez még éppen folyik, és nagy részt békésen folyik, ez egy fontos dolog. A második elem, hogy Jordánia nagyon komoly menekült áradattal kell, hogy szembesüljön a szíriai konfliktus miatt, és ez a az áramlat, ez a menekült ügy egész Jordániát komoly nyomás alá helyezi demográfiai szempontból, gazdasági szempontból, és hát nyilván el tudják képzelni, Jordánia sem mindig örül, hogyha ilyen sok menekült érkezik. Ennek ellenére a jordán hatóságok mindent elkövetnek, hogy segítsenek a menekülteknek, de feltétlenül szükség van ehhez pénzügyi támogatásra. Úgy gondolom, hogy az EU bölcsen tenni, hogyha elfogadná ezt a javaslatot és ezt a megállapodás tervezetet. Köszönöm szépen Neitz asszonynak a bevezetőt, most pedig szót adok a képviselőknek, amennyiben hozzá kívánnak szólni ehhez a dossziéhez. Nem látok ilyet most. Természetesen az Európai Bizottság képviselője is jelen van. Talán ő szeretne reagálni. Temprano Arroyo úr. Rendben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm az előadónak, Nejc asszonynak a vélemény elkészítését, és hogy támogatja a javaslatot teljes mértékben támogatjuk, ahogy ő megítéli a helyzetet. Jordániában romlik a helyzet, a szíriai helyzet befolyás is óriási, és az egész sinai félszigeten a stabilitás került veszélybe. Az egyiptomi helyzetre is emlékeztetni szeretnék. Jordániának nagyon komoly fel, nehézségei vannak, a gázellátás, az olajellátás nehézségei miatt, ez teljesen megszakadt július óta, és ez természetesen kikezdi a folyószámla mérleget, a pénzügyi mérleget, ami azt jelenti, hogy 80%-ról beszélünk, és 10% a GDP vonatkozásában a pénzügyi hiány, ez lenne az első lehetőség az Európai Unió számára, hogy makrofinanciális támogatást nyújtson. Ez nagyon fontos az Európai Unió hitelessége szempontjából, hogy támogassuk az átmeneti folyamatot ami padog a konkrét módosítókat illeti, egyre szeretnék fókuszálni, ez az ötös módosító, amely meghatározza a támogathatóságot Jordánia esetében, de úgy tűnik, hogy megfelelő támogatást kell biztosítani a stabilitás érdekében. Ez azt gondolom egy fontos támogathatósági feltétel, és úgy vélem, hogy egy megfelelő elemzés után ezt mindenképpen biztosítani tudjuk, és ez összefüggésben van a tanács és a parlament közös nyilatkozatával. Tehát azt gondolom, hogy a támogatási kritérium adott ebben az esetben is. Az Európai Unió szomszédsági politika lefedi ezt a területet, és aztán talán nem olyan fontos a négyes módosító kapcsán, hogy emlékeztessünk a, emlékeztessünk a királyról hogyan szólítunk meg egy személyt. Nem mm, kérdés az, hogy konkrét személyre hivatkozzunk de ez nem túl nagy probléma. Összességében azt tudom mondani, hogy igen, a lehető leggyorsabban induljon el ez a folyamat, hogy az Európai Unió támogatni tudja Jordániát. Szeretném még elmondani, ez a segítségnyújtás a menekült ügyek kapcsán is egyértelműen indokolt. Éppen ezért egy EU válasz az arra, hogy az egész térséget hogyan kezeljük a szíriai válság következtében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Temprano, Rejó úr, és további hozzászólást nem látok. Szeretném bejelenteni, hogy a szak... október 10-i szakbizottsági ülésen lesz szavazás. Ez volt a délelőtt utolsó pontja. Jó étvágyat kívánok, és délután látjuk egymást.